és a munkálatok ezügyben a végső fázisban tartanak, és év végéig várhatóan lezajlik ez a folyamat. Thank you, Mrs. Harkin. Köszönöm szépen, Harkin asszonynak. Biztos vagyok benne, hogy lesz kiegészítő kérdés. Igen, elnök asszony, és köszönöm a tanácsi választ is. Én nagy örömmel hallom, hogy azt mondja, hogy még az idei év vége előtt meg lehet ezt, le lehet 16 tagállam már ratifikálta az egyezményt. Meg tudná mondani nekem a tanács, hogy mi lesz, ennek a, mi lesz annak a hatása, hogyha az EU ratifikálja ezt az egyezményt. Több cikkre is hivatkozott itt az előbb, de nyilván vannak olyan cikkei az egyezménynek, amelyek mondjuk a, az megfelelő ö, szállás lehetőség, lakhatási lehetőségről szólnak. Mi lesz ennek a hatása? De konkrétan ez a kérdésem, hogy mi lesz annak a kérdése, hogy az EU maga elfogadja, ratifikálja ezt az egyezményt azokra az országokra, amelyek nem ratifikálták. Köszönöm. Köszönöm, és átadom a szót miniszter úrnak, mondja az elnök asszony. Igen, szeretnék egy elemre visszatérni. Valóban 13 tagállam ratifikálta eddig a, az egyezményt. Én ezt meg is említettem Ausztriát, Belgiumot, a Cseh köztársaságot, Dániát, Magyarországot, Portugáliát, Olaszországot, Spanyolországot, Svédországot, Franciaországot említhetjük a ratifikálóknak a sorában. Mi a jelenlegi helyzet? Ki kell várni a további tagállamoknak a viselkedését, a bizottsággal kell majd ezt tisztázni, és a hivatalos megerősítő okmány ezután kerülhet aláírásra, és a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény ezután léphet életbe. Mi lesz a következő fázis? A ratifikálás lezajlik, a tanács megtárgyalja, egy eszközrendszert alkot a fogyatékkal szólók jogainak az érvényesítésére, erre vonatkozó javaslatokat több tagállam előtt terjesztett már, és az európai stratégia 2010-2020 között kitűzi a következő tíz évnek a célkitűzését a fogyatékkal élő személyek jogait tekintve, és szeretnénk garantálni, hogy a fogyatékkal élők hatékonyabban élhessenek a jogaikkal, a szabadságaikkal. Köszönöm, van még két kiegészítő kérdés, azokat hallgassuk meg egymás után, és akkor miniszter úr, kérem, hogy válaszoljon mind a kettőre. Zenke és Blinkevics jut képviselők. Először akkor Zemke asszony ačiū ministre už atsakymą. zemke úr először. koleżanka głos zabrała też. jeśli można to ja bym miał do. hogyha megengedik miniszter úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Ez egy fontos kérdés, legalábbis szerintem az. A helyzet nagyon rossz, ezt ki kell, hogy mondjam, hiszen 27 közül mindössze 13 tagállam ratifikálta eddig az egyezményt, tehát a többség, 14 tagállam ezt még nem tette meg. És a következő a kérdésem. Ismeri-e az okát ennek? Mi az oka, hogy a tagállamoknak a többsége egy ennyire fontos egyezményt nem ratifikált? Blinkevics te asszony következik. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm a válaszát. Szeretném megtudni, hogy a tagállamok miért nem igyekeznek az ENSZ egyezményt ratifikálni. Talán félnek attól, hogy fel kell vállalniuk ennek a feladatát. És a fogyatékkal élők jogait valóban érvényre kell juttatniuk. A diszkrimináció elleni irányelv fejlődött, előre haladt a munka ezen a területen, és fel kell gyorsítani ennek az irányelvnek a megalkotását is. Köszönöm. Nos, a munkák természetesen a tagállamokkal egyeztetve folynak, és engedjék meg, hogy hozzáfűzzem, hogy csalódottnak vagy szkeptikusnak is mondhatnám magunkat a tekintetben, hogy ennyire kevesen ratifikálták az egyezményt, harmadszorra ismétlem, hogy 13-an. Nem látok erre konkrét okot egyébként. A tagállami ratifikálás hosszadalmas eljárás, és eltérhet a tagállamok viszonylatában, és nem akarnék a következő érv mögé menekülni, de azt is hozzá kell fűzzem, hogy egyes helyeken a nemzeti szuverenitást félthetik. És emiatt halad ennyire rosszul a tagállam ratifikálása. Meg kell mondjam, hogy ennek gyorsabban kéne folynia, sokkal inkább együtt kéne dolgozniuk a tagállamoknak, együtt kéne működniük ezen a területen, és kevésbé kéne félteni a nemzeti szuverenitást. Köszönjük a miniszter úrnak, és következik a második kérdés, amelyet Eredetileg Mitchell úr nyújtott be, de ma este Meginis asszony képviseli őt, és az epilepsia kezeléséről van itt szó. Miniszter úr, ha készen áll a szó. Alors, Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani, még ha nincs is itt, az a képviselő, aki ezt a kérdést feltette. Köszönöm, hogy érdeklődést mutatott a kérdéskör iránt, mert ez az idegrendszeri, neurodegeneratív betegség valóban nagyon komoly probléma. Tehát az epilepsia egy komoly aggodalom sok-sok polgárunk számára. A 168-as szerződésbeli cikk arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a népegészségügy területén együttműködjenek, és a betegségek megelőzése terén is következésképpen. Tehát az Európai Unió horizontális megközelítést alkalmaz, és a stigma és a diszkrimináció elleni küzdelem élére állunk, többek között az epilepsziában szenvedők, illetve más neurodegeneratív betegségek által érintettek ügyében. És szeretnénk a stigmatizáció, a diszkrimináció ellen küzdeni a 2003. júniusi határozatnak az alapján, és szeretnénk, hogyha sem a stigma, sem a diszkrimináció nem jellemezné ezt a területet. El kell ismerni ennek a problémának a súlyosságát, és nagy figyelmet igényel ez a kirekesztettség, társadalmi kirekesztettség elleni mm, harc mellett kell, hogy síkra szálljunk. 2005. június során a tanács a tagállamokat már felszólította arra, hogy nyilatkozatot adjanak ki a, az egészségügyi világszervezet, illetve a az egészségügyi miniszterek körében vártak egy nyilatkozatot a 2005-ös Helsinki konferencia alkalmával, és a neurodegeneratív betegségek, az idegrendszeri, illetve a nem pszichiátriai agyi betegségek, többek között az Alzheimer kór sokakat érint, és 2008. decemberében a neurodegeneratív betegségek elleni stratégiát sikerült megalkotni, konkrétan az Alzheimer korra gondolok, és 2009. decemberében, december 3-án az európai kutatásokat is beindítottuk a kísérleti program keretében, amely a neurodegeneratív betegségek elleni küzdelem területén indult, illetve ezek között az Alzheimer kór ellen. Köszönöm szépen! Kérem a kiegészítő kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a tanácsnak a választ. Át fogom adni az üdvözletét, illetve a köszönetnyilvánítást kollégámnak. A különböző tagállamokban mi a helyzet? A tanács ezzel foglalkozott. Attól függően, hogy valaki hol eh, él, attól függ, hogy milyen kezelést kap az epilepsziára és nagy probléma az, hogy a neurológusok, nincsen elég neurológus nagyon sok tagállamban. Az határon átnyúló egészségbiztosítási csomag tekintetében mi a helyzet? Hogyha az embereket nem kezelik, akkor sokkal nagyobb szenvedésnek vannak kitéve, mint a megfelelő kezelés mellett, és úgy tudom, hogy a különböző tagállamokban különböző szinten kezelik az epilepsziát, különböző szintű ellátást kapnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, visszadom a szót a tanácsnak. Nos, úgy gondolom, hogy teljesen igaza van, amikor megállapítja, hogy az orvosi ellátás minősége változó a tagállamokban, még messze nem harmonizáltuk az egészségügyi ellátás minőségét. És ez annak is köszönhető, hogy az egészségügyben az uniónak elég kis joga van a nemzeti ügyekbe való beleszólása, illetve szabályozása. És itt a határon átnyúló csomagra utalnék, mert egyértelműen ez egy olyan elem, amely felfelé húzná a minőséget az egészségügyben. És emlékeztetném önöket arra, hogy a belga elnökség során a tanács szeretné lezárni ezeket az egyeztetéseket, és szeretnénk a maximális szintre növelni az egészségügy színvonalát ebben a csomagban, a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló csomagban. Rövid az idő, de ambíciózusan eredményre törekszünk még december végéig. Thank you. Köszönöm szépen. Nincsen további kiegészítő kérdés ezzel kapcsolatban, úgyhogy rátérünk a következő kérdésre. Kelly úr kérdése és az EU álláspontjának összehangolása Cancúnban címet viseli. Madame la Présidente, chers collègues. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, a tanács október 14-én elfogadta az erre vonatkozó következtetést, a Cancuni konferencia az éghajlatváltozás ügyében eh, képviselendő álláspont eh, kapcsán, és ebben az összefüggésben kell látni ezt a kérdést. Az októberi eh, tanács, amely október 18-19-én kidolgozza az erre vonatkozó álláspontot, az ENSZ-el való tanácskozás szempontjából, illetve a klímaváltozás kezelése témájában fontos a részvétel ezen a konferencián, és nagy eredményekre eh, számítunk a kiotói eh, egyezmény 2012, eh, a kiotói jegyzőkönyv 2012 utáni időszak, illetve a Bali hm, tanácskozása különböző új technológiák, a finanszírozás, az erdők védelme merülnek fel, és egyértelmű az álláspont, amely kibontakozik, illetve ez jól kommunikálható az Európai Unió valamennyi érintetje egyértelmű üzenettel kéne, hogy forduljon a közvélemény felé, a nemzetközi partnereink felé, és jelezte is a tanács, hogy az Európai Unió várakozása szerint a Cancuni találkozó kiegyensúlyozott döntések meghozatalát teszi majd lehetővé, és egy hatékony nemzetközi rendszert lehet bevezetni az éghalat változás ellen 2012-t követően, és kétoldalú kapcsolatok keretében eh, Cancun előtt a partnereinknek már kifejtettük az álláspontunkat. A konferencia során az álláspontunk részleteire is majd eh, rávilágítunk, és az Európai Unió eh, rendszeres koordinációt tekint szükségesnek. Természetesen minden intézmény hozzá járul majd az álláspont tisztázásához a lehető leghatékonyabban. Tehát a külső kapcsolatainkban ennek szeretnénk hangot adni. Much, Mr. Kelly. Köszönöm szépen, Keli úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Uram, én nagyra értékelem a válaszát, és azt hiszem fontos, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a kankoni eseményekre, sajnálatos, ugye, ami Kopenhágában történt. Egy kiegészítő kérdést tennék fel az ön szemszögéből, ugye lát más országok is a világon hogyan nézik ezt a Kopenhága után, mennyire biztosan abban, hogy kötelező célokról sikerül megállapodni, hiszen végül kötelező érvényű célokat kell elérni, mert egyébként ebből a szerencsétlen helyzetből nem tudunk kilábalni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és a tanácsé a szó. Nos, a következőt szeretném mondani, pontosítás gyanánt. Valóban igaz, hogy nehéz lesz az előrelépés Cancúnban. Ennek három oka van, illetve viszonylag pessimisták vagyunk. Egyrészt a gazdasági válság érinti az Európai Unión kívül még a világ számos országát, és a jó akarat adott esetben nem lesz ahhoz elég, hogy a beruházási források szűke mellett is előre tudjunk lépni. Tehát erősen megszorító tényezők között kell, hogy dolgozzunk. Másrészt pedig az Egyesült Államok nem alkotott világos törvényt a területen. Az Európai Unió álláspontja változatlan Kopenhága óta, és körültekintőnek kell lennünk, hogy ezt érvényre tudjuk juttatni, és Cancúnban megfelelő irányt szabhassunk egy hónap múlva. Thank you. I've had a... Köszönöm szépen. Szeretnének többen is kiegészítő kérdést feltenni, csak kettő, két embernek tudok szót adni, és szeretném itt tiszteletben tartani a politikai egyensúlyt. Tikau asszony és Obermeyer úr fognak szót adni. Tikau asszony az első. Domnule ministru, Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, a következőt szeretném kérdezni. Az össze szeretné-e kapcsolni a klímaváltozással kapcsolatos célokat, a szennyezés csökkentését a milleniumi fejlesztési célokkal? Igaz az, hogy vannak fejlődő országok, amelyek úgy gondolják, hogy túl drága számukra az, hogy még több, még nagyobb kibocsátás csökkentést érjenek el. Pedig ez fenntartható gazdaságot erősítené. szeretné -e tehát a két célkitűzés csoportot összekapcsolni? Köszönöm szépen, mondja az elnök Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, Kopenhágában még a kooperatív országok, mint Indonézia, Brazília is végül is a G77 eh, oldalára álltak, és így blokkban a eh, gazdag északi országok ellen eh, szálltak síkra. És itt felmerült az igazságosság vitája is. Az, az előkészítő konferencián a feltörekvő országok világosá tették, hogy nem akarnak ígéreteket tenni. Kérdezem az, a minisztertől, hogy hogyan akarja az, ezt a blokkosodást elkerülni, és hogyan akarja biztosítani azt, hogy az Európai Unió, ha már blokkokra kerül sor, megfelelő közvetítő szerepet játszon. Köszönöm. Nos, a két kérdésre szeretnék sorjában választ adni. Igazuk van, az Európai Uniónk stratégiát kell váltani a Kopenhágához képest, tehát egyre hatékonyabban kell kifejtenünk az álláspontunkat, és egyre inkább tárgyalnunk kell azokkal az országokkal, amelyek álláspontja erősen eltér a miénktől. És a klímaváltozás, a milleniumi célkitűzések teljesen nyilvánvalóak, és a következő évek során ennek kell érvényt szereznünk. És a nehéziparnak a passzív hatása az Európai Unióban egészen más, mint a fejlődő országokban. Tehát nem elég, hogy szándékokat hangoztatunk, hanem az Európai Uniónak akár pénzügyi értelemben is segítséget kell a, a fejlődő országoknak mert ők egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy csökkentsék a kibocsátási értékeket, és ez több területet érint, egyrészt a párbeszédet, másrészt az alkalmazandó eszközöknek úgy kell kialakulniuk, hogy a fejlődő országok is részt vehessenek a saját céljaikat védve. Tehát elérjük, hogy az üvegházhatású gázok csökkenjenek. Thank you. We will now move on. Köszönöm. Most rátérünk a következő kérdésre, amit Papa Nikolau úr nyújtott be, és ez az elnökség programjáról szól, ami a korai iskola elhagyást illeti. Hello, Madame la Présidente, chers collègues. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az elnökség nagy súlyt fektet az előző elnökségekhez hasonlóan arra, hogy európai szinten erősödjön az oktatás területén az együttműködés. És különös odafigyelést igényel a kulcskészségeknek a fejlesztése az iskolában. És a tanács következtetései 2010 márciusában megfogalmazták már azt, hogy az iskola elhagyást csökkenteni kell Európában, de ez kollektív erőfeszítést igényel. 2020-ig 10% alá szeretnénk eljutni. És több kezdeményezést is indított az elnökség miniszteri szinten. Miniszteri szinten hagyták jóvá ezt júniusban, és az, az állami oktatási rendszereknek a főigazgatói előzőleg találkoztak, és ők is megtárgyalták ezt. Tehát a legfontosabb kompetenciák, készségek, a iskola előkészítés, a nyelv, illetve a matematikai készségek és a közéleti ismerete keretében igyekszünk az iskolából való kimaradást csökkenteni. Ennek jegyében az elnökség megfogalmazta a következtetések között, hogy a legfontosabb készségeket európai együttműködés keretében kell fejlesztenünk az európai iskolákban, és a tanács a következtetéseit megfogalmazta, ezek végrehajtás alatt állnak, és novemberben, még idén foglalkozik ezzel a tanács. A tanács várhatóan ajánlást tesz ebben a kérdésben, és konkrétan európai szinten a korai iskola elhagyás elleni küzdelmet szorgalmazzuk majd, és nemzeti intézkedéseket szorgalmaz a, a tanács, hogy 2020-ra teljesítsük a célokat. Az Európai Tanács saját céljait igyekszik így teljesíteni. Azzal zárnám, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai év keretében az európai, eh, illetve az, a belga elnökség szeptember 28-ára konferenciát szervezett, az egyenlőtlenség megszüntetése, az iskolai oktatás az esélyegyenlőség szolgálatában címmel, és itt eszmecserét tartottunk, amely előkészített a november 19 ei találkozott. Köszönöm szépen. Kérdezem a kérdés benyújtójától, Papa Nikola úrtól, hogy szeretne kiegészítő kérdést föltenni. Köszönöm szépen az, a miniszter úrnak a válaszát, és a következő kiegészítő kérdésben azt szeretném kérdezni, hogy azok a gyerekek, akik elhagyják, korán elhagyják az iskolát, mi történik velük? Marginalizálódnak, kirekesztődnek a társadalomból, vagy esetleg valamilyen munkát kapnak, képesek-e valamilyen méltányos munkát kapni és méltányos életet eh, élni? Van-e valamilyen felmérés erről a kérdésről? És azt szeretném kérdezni még, hogy az Európai Bizottságot felkérték-e már arra, hogy eh, vizsgálja meg a kérdést, hogy lássa, hogy az iskola elhagyok, mi történik, hogy, mit, elhagyókkal mi történik, hogy a jövőben hatékonyabban tudjuk a politikákat alkalmazni. Hello, Tisztelt kollégák, kiváló a kezdeményezés, és egyébként a minisztériumok és a különböző szakterületeknek a vezetői közötti kapcsolattartásból kiderült, hogy nagyon eltérő a helyzet a tagállamok viszonylatában, és egyes tagállamokban szelektíven kell alkalmazni ezeket az elhatározásokat, hogy ne szoruljanak a társadalom peremére az iskolából kimaradók, és nyilván ehhez idő szükséges, hogy 27 tagállam helyzetét kiértékeljük, és ez nem könnyű feladat. Az iskolából való kimaradás ügyét a belga elnökség kezdte megtárgyalni, és a magyar elnökség folytatja majd a megkezdett munkát, és a terv az, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg, nem csak a, a tekintetben, hogy csökkenjen az iskolából kimaradóknak az aránya, hanem a 27 tagállam viszonyait is szeretnénk egymáshoz közelíteni. Az iskolai tanrendeknek a marginalizáltak helyzetének a javítása, összehangolása érdekében, tehát a szakmai lépések mentén. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen. Még két kérdés, kiegészítő kérdés lesz. Blinkevics Júte asszony és Tika asszony, Blinkevics Júte asszony először, tessék öné a szó. Uh, e, e, Igen, köszönöm szépen, miniszter úr a belga elnökség erőfeszítései, illetve a tagállamoknak az együttműködés a szegénység ellen több további kérdést vet fel, hiszen a szegénység az egyik oka annak, hogy az iskolából kimaradnak a diákok, és ma az Európai Parlament fontos döntést hozott a küszöbnek az emelése érdekében. Ön szerint a szegénység elleni küzdelem segíthet ezen a területen? Köszönöm, Tikao asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, sajnos az iskola, korai iskolálhagyóknak az aránya 19% az Európai Unióban, és 40% Portugáliában, ahol a gazdasági válság, vagy elte, annak negatív hatása van, nincs megfelelő pénzügyi eszköz az egyes iskolák fenntartására, főleg vidéken. Amikor az Európai Unió jövőjéről beszélünk, hadd mondjam el, hogy idén ugye az, a szegénység és a társadalmi kirekesztési elleni harc éve van, és ezért kötelező érvényű célokat kellene meghatározni az iskola elhagyók számának csökkentése érdekében. Köszönöm, miniszter úr! A következőt szeretném elmondani. Egyetértek az iminti két hozzászólással. Az iskola elhagyás valóban a szegénységnek, a társadalmi kirekesztettségnek köszönhető, és ez valóban egyértelmű. A gyermekek családi helyzete, illetve a jövedelmi viszonyok a szülők esetében nyilván nem segítik elő az iskolába járásukat, és a gazdasági válság jelentősen erősítette ezt a problémát, ezt a jelenséget. Az Európai Bizottság ezt felismerte, és ezért fogadtuk el közösen a 2020-as stratégiát, amely a gazdaságfejlesztést ötvözi az oktatás minőségével és a szegénység elleni küzdelemmel Mindez egy egységes egészet alkot, és így reagálunk koherens módon erre a jelenségre. Szeretnék ezután a legfontosabb kompetencia területekre visszatérni, mert a belga elnökség egyik legfontosabb következtetési javaslata ez a novemberi csúcs találkozó számára, és szeretném a célokat röviden felsorolni. Egyrészt nemzeti stratégia, ingvénre juttatása az olvasási, matematikai és természettudományos készségeknek a fejlesztésére, amelyeket említettem, és a nemzeti stratégiák kialakítása a legfontosabb területeken és a megfelelő döntéseket meg kell alkotni. Kísérleti projekteket kell indítani, önkéntes alapon a tagállamokban, amelyeknek az a célja, hogy a fiatal európaiak készségeit hatékonyabban tudjuk fejleszteni és ki kell használni a vonatkozó eszközrendszer adottságait is, a nyitott koordinációs módszert alkalmazva az élethosszígtartó tartó tanulás keretében többek között, vagy a hetes keretprogram a műszaki eh, fejlesztés kutatás mentén. A belga elnökség tehát ennek jegyében igyekszik eredményeket felmutatni, és átadja aztán a stafétát a magyar elnökségnek. Köszönöm szépen. Higgins úr kérdése következik, amely a taposóaknak teljes beszüntetésének uniós céljára vonatkozik. Uh-huh. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az Európai Unió évek óta dolgozik ezen a területen, hogy teljesen beszüntessük a taposóaknák alkalmazását, mert így szeretnénk elősegíteni a hatalmas humanitárius és fejlesztési problémát, amelyet ez a jelenség okoz. 1995-ben a 170, 170-es határozattal elfogadta az Unió a taposóaknák betiltását és beszüntetésének a célját az egész világon. Az Európai Unió volt tehát a nemzetközi közösség soraiban az első ebben a sorban, és a 97-es ottavai egyezmény azután a taposóaknák alkalmazását nemzetközileg is betiltotta, és szeptember 18-án a gyalogsági aknákra moratóriumot rendelt el. Tehát több dimenzióban támogattuk ezeket az intézkedéseket, a, az aknamentesítés munkálatait. És az Európai Unió azóta sem szűnt meg mm, támogatni ezt a kérdéskört. 2003-ban stratégiát fogadtunk el, és 2008-ban közös stratégiát alkottunk az ottavai egyezmény kiterjesztése, egyetemes tétele érdekében, és konkrét támogatást kínálunk az ezzel foglalkozó, illetve érintett eh, államoknak. És az aknamentesítést, az áldozatok eh, megsegítését és a fegyverzet eh, csökkentést szeretnénk ezzel szolgálni. A gyalogsági aknák áldozatainak száma azóta folyamatosan csökkent, tehát érzékelhetően javul a helyzet, és az áldozatok helyzete is kedvezőbb. 2010 és 2014 között intézkedési tervet fogadtak el Kolumbiában, Kartagénában, a második konferencia kapcsán, a 2005 novemberi, 2009 novemberi konferencia során konkrét intézkedéseket fogalmaztak meg az áldozatok támogatására és a tanács politikai intézkedéseinek köszönhetően az Európai Bizottság kezdeményezésekkel élt a fejlődő országok és a szomszédsági politika keretében, és az Európai Unió, tehát az aknamentesítéshez konkrétan hozzájárul, és a 1,8 milliárd eurót biztosít az áldozatok támogatására, illetve az aknamentesítése világméretekben. Köszönöm, Higén úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a nagyon átfogó választ. Említette ezt az egyezményt. Kettős egyezmény volt, ami a amit 2008-ban írtak alá, és most itt van egy cselekvési terv. De mi a valóság? Az Európai Unió 1,8 milliárd eurót szánt eh, arra, hogy a taposóaknákat megszüntessük, 2007-ig terjedő időszakra, tehát 2000-től 2007-ig, de 1,5 milliárdot költöttek csak el. Még mindig használják a taposóaknákat, nagyon rossz gyakorlat ez. 2000 ember hal meg minden egyes hónapban, és eh, ezt átfogóan nemzetközi szinten valahogy kezelni kell. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, és a tanácsi a szó. Alors, vous avez raison. Nos, igaza van. Valóban egy milliárd és másfél milliárd közötti összeget költöttünk erre, és ennek ellenére havonta 2000 ember esik áldozatul, az Európai Unió elvégezte a munka felét, de egyedül erre nem vagyunk képesek. Tehát egyértelműen kifejtettem, hogy milyen mértékben érzékenyek vagyunk erre az, a humanitárius vonatkozásra ezzel a problémával kapcsolatban. De sajnos önerőből a döntéshozatalban nem tudunk tovább lépni, illetve a lefegyverkezés lenne a megfelelő e, cél, és ez egyelőre még nem lehetséges, de foglalkozunk ezzel a vonatkozással is, illetve mindenképpen a taposóaknak teljes betiltását szorgalmazunk. Uh, Egy-két kiegészítő kérdésem van. Kelly úrtól és Rübig úrtól. Először Rübig úr. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács elnökének mondom, a taposóaknak még a távoli jövőben is fontos szerepet fognak játszani, nagy problémát jelentenek. Talán saját kutatóprogramokat lehetne kezdeményezni a taposóaknak megtalálása érdekében. Ennek van-e értelme? Kérdezem öntől. Ez nem csak európai probléma, ez globális probléma. Talán meg kellene keresni, hogy melyek azok az intézmények, amelyek ezen a területen kutatási programokat indíthatnának. Köszönöm szépen, Kelly úr. Uh, Először is megköszönöm Higgins úrnak, hogy ezt a nagyon fontos kérdést feltette. Megköszönöm a tanácsnak is az átfogó választ. Azt hiszem őszintén el kell mondanunk, hogy az Európai Unió proaktív módon kezeli ezt a sajnálatos helyzetet, de mégis feltenném a kérdést a tanácsnak, hogy elégedettek-e azzal, ahogy az ENSZ kezeli a problémát, és talán jobban hozzájárulhatnának-e ők ahhoz, amit mi teszünk. Köszönöm, köszönöm, hogy az elnök asszony, miniszter úr, a szó. Nos, egymást kiegészíti a két kérdés. Az elsőre szeretnék választ adni, a másodikból kiindulva. Tehát valóban igaz, hogy a kutatási program, amelynek a célja, hogy a gyalogsági aknáktól megszabadítsuk a világot, valóban ezt célozza, és az ENSZ-el szorosan együttműködve tudjuk ezt elősegíteni, de természetesen az ENSZ különböző fórumait felhasználva, és azoknak a tagországaival. Ez egy hosszú távú munka, mert az érintettek nem feltétlenül értenek egyet azzal, hogy a megfelelő forrásokat erre kéne fordítani, illetve hogy a kutatási program a megfelelő eszköz. Thank you. If we now... Köszönöm. Most akkor térjünk rá a következő kérdésre, amit Plinkevics Jute asszony nyújtott be. A kérdés tárgya a nők elleni erőszak megfigyelő központjának felállítása. Miniszter úr. Madame la Présidente, Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! nők elleni erőszak elleni küzdelem közös cél az Európai Parlament, illetve a tanács számára. A két intézmény együtt dolgozik több éve ezen a területen, és több különböző összefüggésben emlékeztetnék a tavaly elfogadott parlamenti állásfoglalásra, a tizedik évfordulót ünnepelve november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából. És meghívták erre az Európai Bizottságot is. A közösségi célzott, illetve koherens szakpolitika kialakítása keretében a tagállamokat arra kértük, hogy koherens adatgyűjtést kezdjenek, alakítsák ki ennek a rendszerét. És ahogy a tisztelt képviselő emlékeztet erre, Valóban március, idén márciusban elfogadta a tanács a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló következtetést. És a tanács tehát kitűzte a célt, és a, az Európai Megfigyelő Központ felállítása mellett döntött a jelenlegi struktúrára támaszkodva. A, az új stratégia kidolgozása folyamatban van a nők elleni erőszak ellen, és ennek az egyik lépése a megfigyelőközpont létrehozása is. Folyamatosan dolgoznunk kell ezen a területen, nyomon kell követnünk a fejleményeket, és a következő évekre kiterjedő feladat ez valószínű, hogy konkrét javaslat készül majd erre. Természetesen a megfigyelő központ létrehozása önmagában nem elég. A tanács mint jogalkotó e, a bizottsággal együttműködve meg kell, hogy vizsgálja, hogy melyek a lehetőségek, és társjogalkotóként az Európai Parlamenttel nyilvánvalóan egy kicsit talán korai még kitérni a konkrét módozatokra, és hogy a jövőbeni nők elleni erőszak megfigyelő központ kérdéseit hogyan e, tudjuk kezelni. Meg kell várnunk, hogy felálljon és működjön miniszter, Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm a választ. Reménykednünk kell, hogy egy napon majd létrejön a megfigyelő központ, és hogy valóban a nők elleni erőszak eh, elleni eredmények jelzik majd a tevékenységet. A kérdés az a tagállamok szempontjából, hogy elég lesz -e ez. Az, hogy a nők elleni erőszak felszámolását célként tűzzük, illetve létrejön a megfigyelő központ. Nem kapott eddig kellő odafigyelést, és ezért nem tudtuk felszámolni a jelenséget. Alors, je pense que ce que vous dites... Nos, úgy gondolom, hogy nem helytelen, amit mond ma nehezen jelenthetjük ki azt, hogy az erőszak elleni megfigyelő központ felállításához elég az, hogy a az egyes tagállamoknak az eddig intézkedéseiből indulunk ki, mert a különböző arányokat, illetve formákat tekintetbe véve a közös fellépéshez több kell. Az Európai Bizottság egyfajta sémát, egy keretet, módszertant kívánt alkotni ahhoz, hogy európai szinten a 27-ek összehangoltan tudjanak dolgozni. És hogy megbízható módon tudjunk adatokat gyűjteni erről a jelenségről, az erőszak formáiról, és a stratégiát így tudjuk kialakítani, amely ezután lett eredményes. Van még egy kiegészítő kérdésünk, Rübik úr fogja feltenni, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, vannak olyan ügynökségek, amelyek már foglalkoznak az ilyen típusú kérdésekre. Hadd emlékeztessek a Bécsi ügynökségre. Nem lehetne-e esetleg itt ezt az ügynökséget felkérni arra, hogy ezzel a témával is foglalkozzon, és ezzel a té- erre a témára is készüljön föl, ne kelljen új intézményt létrehozni, hanem már meglévő Bécsi ügynökség végezze el ezt a feladatot. Képzett munkatársaink vannak ebben a központban. Talán ez egy jó ötlet lehetne. Thank you. Köszönöm. Cette question. Je suis... Nos, erre a kérdésre választ adandó. Én nagyon jónak tartom a megfigyelőközpont létrehozását, és mindenképpen azt remélem ettől, hogy miközben kidolgozzuk a kereteket, a taktikát, amelyre a javaslatot a bizottságtól várjuk, természetesen a meglévő Bécsi központra, mint infrastruktúrára is támaszkodunk. Köszönöm. A következő kérdésre térünk rá. Fernández úr kérdése, biohulladékok. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A az Európai Parlament munkájának az elején a tanács elfogadta a zöld könyvet Európai Unió szinten a biohulladék ügyében 2009. július 25-én, és arra adott ezzel ösztönzést, hogy hatásvizsgálat történjen európai szinten a biológiai lebomló eh, anyagokról. 2010 év végéig várjuk -e az erre vonatkozó javaslatot, és arra kértük az Európai Bizottságot, hogy megelőző intézkedéseket dolgozzon ki, konkrétan a biológiailag lebomló hulladéknak a külön válogatására. És az integrált hulladékkezelés, gazdálkodás, illetve nyomon követhetőség keretében, valamint a megfelelő címkézés és a minőségi vonatkozásoknak a figyelembe vételével, a komposzt és a biohulladéknak a feldolgozására 2010 júliusában, a júniusában a biohulladék gazdálkodásra vonatkozó állásfoglalást, illetve közleményt adott ki az Európai Bizottság, és ebben a munka folytatására szólít fel szakmai technikai szinten a biohulladék gazdálkodás területén, és a 2008 80 eh, per 84-es 86-os eh, eh, irányelv szabályozza ezt a területet, és a belga elnökség konferenciát szervezett ennek keretében szeptember 21-én, ahol többek között a bizottsági javaslatról tartottunk vitát, és a konferencia eredményéről a tanácsot is tájékoztattuk október 14-én. Tehát egészen nem régiben történt ez. Fernández. Köszönöm szépen, Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Az Európai Parlament egyértelmű többséggel július 6-án idén egy irányelvet fogadott el, amely a biohulladékokról szólt. Szeretném ezt a kérdést feltenni, mert fontos, hogy legyen jogbiztonság, hogy jogbiztonság legyen az Európai Unióban. Az a véleményünk, hogy ez a szöveg nem megfelelő. Azért, mert különböző más szövegekre is kitér, sokkal jobb lenne egy specifikus, egységes irányelvet elfogadni. És akkor ez a 2020-as stratégia tekintetében is hasznos lenne. Mert így fenntartható, biztonságos és egészséges fejlődést garantálhatnánk, zöld munkahelyeket hozhatnánk létre, és jobban harcolhatnánk a klímaváltozás ellen, mégpedig minőségi szinten. Minőségi komposztot lehetne ennek köszönhetően létrehozni, amely a talajvédelme érdekében rendkívül fontos szerepet játszik, ezért kérem a tanácsról, hogy egy specifikus irányelvet fogadjanak el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon kedves voltam mindenkivel, és nagy lelkű, mert elég sok időnk van, de kérem, hogy ne tegyenek föl hosszabb kérdést 30 másodpercnél. Igyekszem a legrövidebben fogalmazni, elnök asszony, hogy ne kelljen rendre utasítani. Érdekes a kérdés annyiból érdekes, hogy alapvetően, ahogy tudják, az Európai Bizottság feladata, hogy konkrét irányelvre javaslatot tegyen. A tanács belátja, hogy a következő időszakra vonatkozó biogazdálkodási közlemény kapcsán az Európai Bizottság nem ismerte fel azt a joghézagot, amely jelenleg jellemzi ezt a területet, hanem egy módosításra vonatkozó javaslatot terjesztett elő, amely a hulladékgazdálkodást igyekszik hatékonyabbá tenni. A tanács 2009-es következtetéseinek a megalkotása során kiderült, hogy a tagállamok nem értenek egyet abban, hogy kell-e vagy sem bio hulladékgazdálkodásra vonatkozó irányelv. És mivel megosztottak a tagállamok, a tanács érdeklődéssel vizsgálja a bizottság javaslatát az irányelvre vonatkozóan. És a biohulladék ö, lenne konkrétan az a terület, amelyel ez foglalkozna. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nem önre gondoltam, amikor rövidségre intettem a kollégákat. A következő kérdés a W alakú recesszió lehetősége, a 3%-os célkitűzés fenntarthatósága megint asszony kérdése. Madame la Présidente, chers Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A fő célja a stabilitás és növekedési paktumnak továbbra is az, hogy az Európai Unió stabilitását megőrizzük, és a szerződés értelmében a tagállamok nemzeti koherens politikára kötelezettek a stabilitási paktum keretében, és a gazdaságpolitikát ennek megfelelően kell végrehajtaniuk. Eh, szeptember 7-én a konferencia 2011-et eh, Európa fél évének nevezte ki a stabilitás és növekedés kapcsán. Az európai szemeszternek az a célja, hogy minden szinten strukturális felügyeletet biztosítsunk a fegyelem, a növekedés és stabilitás érdekében mindenképpen betartandó, és a különböző önálló eljárásokat össze kell hangolni. Az Európai Unió szintjén a gazdaságpolitikát egységesen kell végrehajtani, meg kell erősíteni a költségvetési fegyelmet, a makrogazdasági eh, stabilitást kell biztosítanunk. A szerződésben meghatározott jogkörében a tanács foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a költségvetési fegyelemre szólított fel. Az Európa 2020 2020-as stratégia intelligens, tartós és inkluzív fejlesztési célokat tűzött ki június 17-én, és ezeket a kihívásokat is tekintetbe vettük. A politikai intézkedések, a válság ellen, reformok elindítása közép és hosszú távon a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében történik, és a, az államháztartás egészséges működését célozza a 2020-as stratégia. Ezeket a kiemelt célokat állapította meg a kutatás fejlesztés, az oktatás minőségének a javítása keretében, és a társadalmi integráció, a szegénység elleni küzdelem mindezt célozza. És ezek a stabilitási paktummal kompatibilisek. Minden intézkedés célja, hogy a gazdaság fejlődjön, több munkahely teremtődjön. Köszönöm. Köszönöm, Meginész asszony. Köszönöm a választ. Több részletre számítottam, de azért köszönöm. Az én frakcióm támogatja a 3%-os célkitűzést, az írpártok többség, többsége támogatja ezt, és életbevágó, hogy ezt teljesítsék. Nem csak a saját érdekeink miatt, hanem az Európai Unió érdekei miatt is. A kollégák figyelmét felhívnám arra a kiváló beszédre, um, amelyet John Bruton uh, adott el ház kedves barátja, nagyon egyenesen beszélt arról, hogy milyen kihívások állnak előttünk, és arról is, hogy mi az, amire képesek vagyunk nagyon kemények ezek a célkitűzések. Írország szerencsére teljesíteni tudja majd ezeket a célkitűzéseket különösebb szenvedés nélkül. Egy kicsit fájni fog, de azért teljesíteni tudjuk, de szeretném az ön véleményét kikérni, és mindenkinek felhívni a figyelmét a beszédre. Köszönöm, mondja az elnök asszony és miniszter úr a szó. Hello. Nos, az ír problémára hívta fel a figyelmet, ezt megértem, és megértőek is vagyunk az ír problémát tekintve, és a válasz, amelyet az előzetesen feltett kérdésére adtam, szélesebb értelmű volt, 27 tagállamra vonatkozott, hiszen koherens politikát céloztunk meg, illetve a monetáris és költségvetési politika, a válságból való kilábalás tekintetében, és az államadóság kezelése, valamint két-három éve halmozódnak ezek a tartozások, illetve különböző okok miatt nehézé vált egyes országok helyzete. Írország különösen nehéz időszakon megy keresztül, és Európa természetesen átérzi ezeket a nehézségeket, és megérti önöket. De azt gondolom, hogy több ország is ebben a helyzetben van ma, illetve több más ország kerülhet bele holnap. És a fegyelem az a szolidaritásnak nem gátja. Tehát az Európai Bizottság ezen a héten a gazdaság irányítás kérdéseit napirendre tűzte, és úgy gondolják, hogy nem szabad hagyni, hogy leszakadjanak az érintett országok, tehát Európa szolidáris kell legyen, úgy, mint Görögország esetében. Nem hasonlítanám össze a két országnak az állapotait, de a 27-ek egyikét sem hagyjuk félre sodrodni. Thank you, minister. I've had... Köszönöm miniszter úrnak, elég sokan kérnek kiegészítő kérdésre lehetőséget. Sajnos megint választanom kell, és figyelembe fogom venni azt, hogy ki az, aki már felszólalt, és természetesen a politikai egyensúlyt is figyelembe veszem. Úgyhogy Króli és Papa Nikola kollégáktól Króli úr először. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az elnök úr válaszát. Két rövid felvetés. Az egyik, amikor ezt a 3%-os célt megvitattuk. Úgy láttam, hogy különböző számviteli szabványokat használnak az egyes tagállamok, mások a kritériumok. A másik dolog, ennek a betartatása. Mekkora rugalmasság van most itt, mekkora rugalmasságra van lehetőség a válságra való tekintettel, hogy legalább minden tagállamnak legyen egy kis tere ezen a, ezen a 3%-on belül. Papa Nikolau kolléga következik. Kérem, Burgé, sztá, συμπεράσματα του Συμβουλίου Köszönöm, elnök asszony. A tanács következtetései és a 2020-as stratégiája természetesen megfogalmazták ezt az üzenetet, és optimisták próbálunk lenni, amikor a költségvetést is elfogadtuk ma, láthatják a 2020-as célkitűzéseket, azok is objektív, optimisták az energia, illetve az innováció terén, tehát a lehető legjobban kell végeznünk a munkánkat és haladni előre. De nézzük ezeket az egyensúlytalanságokat, amelyek például észak és dél között meglát, megtalálhatók az Európai Unión belül, vagy mondjuk hallottuk az euró csoport vezetőjét is a témában, ugye Németország is, Németországban is más a helyzet, Görögországban is teljesen más. Úgy tűnik számomra, hogy vannak bizonyos tagállamok, amelyeknek az előnyére válik ez a helyzet. Hát szeretnénk látni, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az észak-déli egyensúlytalanságokat kiküszöböljék. Minister. Köszönöm, miniszter úr. Két kérdésre két választ szeretnék adni. Az elsőre természetesen eddig, illetve ma is nagyon komoly különbségeket tapasztalhattunk. És a e, számvételi elvek is eltérnek, eltérő a gyakorlat. Holnap a 27 tagállam gazdasági számai tekintetében őszintének kell lenni, tehát egységes kalkulációt kell alkalmazni, a harmonizáció az folyamatban van, és folytatódik. Ami pedig a 3%-kal kapcsolatos mozgástérre, a rugalmasságra vonatkozik. 2009 óta, és 2010-ben is ez a helyzet, 2011-12-ben ugyancsak az lesz a helyzet, hogy a költségvetés egészséges működését szeretnénk ösztönözni minden tagállamban, és a 3%-os küszöbérték szolgálja a szigort, de tudjuk, hogy a költségvetési szigor ebben az évben nem fog teljesülni, és az európai intézmények tisztában vannak azzal, hogy a tagállamok a válságra adott reakciói során a költségvetési egyensúlyt, illetve stabilitást nem tudják minden e, esetben megőrizni, de 2013-ig vissza kell, hogy nyerjék, ami pedig az észak-déli egyensúlytalanságok kérdését illeti. Vannak olyan tagállamok, amelyek az Európai Unió támogatásait e, jobban hasznosították, alkalmas, e, alkalomnak tekintették arra, hogy a hatékonyságot, a termelékenységet fokozzák, és fejleszék a gazdaságukat. Az Európai Unió célja a kohézió, koherencia megteremtése volt, és az európai költségvetés forrásai, a kohéziós alap ezt szolgálták az Európai Uniónak. Ez az előre helyezett eszköze a az egyensúlytalanságok megszüntetésére. Ön az észak-déli egyenetlenségekre utalt, én szerintem más összefüggésben is vannak ki egyensúlyozandó különbségek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tikau asszony kérdése lesz az utolsó kérdés ma. A tanács munkavállalók tagállamok közötti szabad mozgását ösztönző tervezett intézkedései. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, a tanács emlékeztetne arra, hogy a személyek szabad mozgás az egyik alapvető szabadságjog, amelyet meghatároz a szerződés, illetve az ebből adódó jogszabályok. Tehát ennek keretében szabadon dolgozhatnak, vállalhatnak munkát a tagállamok polgárai más állam területén. És egyes tagállamok korlátozásokkal élnek a munkaerőpiaci helyzet alakulásától függően. Tehát egyelőre még életben vannak egyes korlátozások, 2011 áprilisáig tartanak a 2004-ben csatlakozottak számára, és 2013-ig a 2007-es belépők számára. És azok, akik átmeneti intézkedést tartanak életben a csatlakozási szerződés alapján, ők is meg kell, hogy szüntessék ezeket. Természetesen a cél nem az, hogy a hazai munkaerőpiac negatív következményeket kell, hogy e, el kell szenvedni ilyen negatív hatásokat. A munkaerőpiac megnyitása az átmeneti időszakot követően kötelező, nem változott a helyzet, és a tagállamoknak a többsége már is megnyitotta a munkaerőpiacát a 2004 május 1-ével csatlakozók munkavállalói számára, és maradt 10 tagállam, amely életben tartja a korlátozásokat. A tanács a pénzügyi gazdasági válság közepette hangsúlyozza, hogy a válság önmagában nem használható ürügyként a korlátozások életben tartására, és megfelelő eszközöket, stratégiákat vár a tagállamoktól, amelyeket elemezve meg lehet határozni a korlátozások sorsát, helyzetét, és arra szólítjuk fel őket, hogy a jelenlegi korlátozásokat szüntessék meg a szerződésnek megfelelően. Thank you. I'm gonna... köszönöm, köszönöm szépen, Tikao asszony, és Papa Nikolau úr fognak kiegészítő kérdést föltenni. Tikao asszony először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, köszönöm a válaszát. És arra kérem önt és a tanácsot, arra szorgalmazom, hogy támogassák a tagállamokat abban, szorgalmazzák a tagállamokat abban, hogy szüntessék meg a korlátozásokat a munkavállalók, főleg a román és bolgár munkavállalók köz, ö, ö, szabad áramlása előtt. Minden munkavállaló számára minden tagállamban ugyanazokat a lehetőségeket kell biztosítani a munkaerőpiacon. És ezáltal a célországokban, ez védi a célországi munkavállalókat is, úgyhogy kérem, szorgalmazza azt a tagállamoknál, hogy szüntessék meg a korlátozásokat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Miniszter úr! hallottuk azt, hogy ígéreteket tettek a mobilitás erősítése érdekében. Ezzel egy időben az Európai Unió ugye próbálja szorgalmazni a mobilitást a nagyon nehéz időszakban is, és egyes állampolgárok számára, főleg a fiatalok számára ez lehetőség lehet. 2007-ben és felmerült a munkavállalók szabad áramlásának a kérdése. Most 2010 van. A Leonardo da Vinci program, a munkavállalók szabad mozgására vonatkozik, és azt remélem, hogy ezután új javaslatot is benyújtanak. Még egy kiegészítő kérdés van Sinclair asszony részéről, mondja az elnök, ezt még meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdezem, hogy a tanács milyen lépéseket szeretne tenni annak érdekében, hogy azok a munkavállalók, akik menekültkért érkeztek az Európai Unióban, ezek is szabadon mozoghassanak az Európai Unió országai között ez az 1951-es egyezménynek felelne meg. Kérdezem, hogy a tanács mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ennek az egyezménynek a rendelkezéseit is betartsa. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nos, azt szeretném mondani mindenek előtt, hogy a tanács számára prioritás a munkavállalók szabad mozgásának a biztosítása, és a korlátozásokat életben tartó országokat rendszeresen megkeressük ebben az ügyben, arra kérjük, hogy elemezzék, értékeljék a jelenlegi helyzetet, és hogy hogyan tudják megszüntetni ezeket az akadályokat. Hozzátenném még a kérdésre válaszolva, hogy nem csak a tanács, hanem a soros elnökség számára is prioritás ez, mert ez a az elnökségi trió 18 hónapos spanyol-belga magyar trió munkatervének az integráns része. Az egységes piac fejlődését szolgálja az, hogy érvényre juttatjuk a négy szabadságjogot. És ez végső fokon a fejlődést, a növekedést szolgálja. Konkrétan szerepel is ebben a programban, hogy az átmeneti időszak lejártával szűnjenek meg ezek az akadályok az újonnan csatlakozott tagállamok munkavállalói szempontjából. A munkavállalók szabad mozgásával nem kompatibilis ez a korlátozás, és a csatlakozási szerződésben az szerepel, hogy az egyes belépő tagállamok esetében egyenként vizsgálható ezeknek az érvényben tartása, a munkaerőpiaci helyzet alakulása függvényében. És a, az érintett tagállamok 2011 áprilisáig, illetve 2013 decemberéig tarthatók érvényben a 2004-es és 7-es csatlakozók szempontjából. Köszönöm szépen. Az idő hiánya miatt most meg nem válaszolt kérésekre írásos válasz érkezik. Egyetlen egy bejelentésem van az árás előtt. A szocialista és demokrata frakciótól kaptam egy kérést, hogy Enrique Guerrero Salont kollégát jelöljék az Alkotmányügyi Bizottságba a Ramonatandő képviselőtársunk helyére. Van-e valakinek megjegyzése? Úgy tűnik, hogy nincs, tehát akkor ezt a kinevezést elfogadjuk és jóvá